Państwa, witam Państwa na popołudniowej sesji, ostatniej sesji przed przerwą. Kedves képviselőtársak, mindenkit szeretettel üdvözlök a húsvéti szünet előtti utolsó délutáni ülésünkön. Hát látjuk, hogy húsvét előtti utolsó, ahogy egy körülnézünk a teremben. A mai délutánon Phil Win Owen tisztel meg a jelenlétével, az Európai Számbevőszék első kameráján, kamarájának elnöke. Szeretettel üdvözlöm Önt és az Ön munkatársait körünkben. Win Owen eh, foglalkozik a az éghajlatváltozással kapcsolatos költségvetésről szóló jelentéssel. Az Európai Unió ugyanis az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépésekbe fektet bele, és a költségvetés bizonyos meghatározott minimális részét kötelező jelleggel klímaváltozás elleni fellépésekre kell költeni. Annak ellenére, hogy történtek előrelépések, a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés területén nem tapasztalható jelentős változás vagy előrelépés. Ezért megvan annak a kockázata, hogy a kitűzött 20%-os részarányt nem fogjuk tudni elérni a mezőgazdaság területén, Vinoven úr be fogja mutatni ennek a jelentésnek a következményeit, következtetéseit. A címe a következő, legalább 5 euróból egyet a klímaváltozás elleni harcra a költsünk az Európai Uniós költségvetésből. Gyönyörű szép, gyönyörű szép ez a cím. Gratulálok már ehhez is. Reméljük, hogy a jelentés is pontosan ilyen jó és vonzó. Már beszélgettünk itt az előbb Owen úrral, és én már belelestem az előadásába, tudom, hogy érdekes lesz. Úgyhogy már is megadom önnek a szót, uram. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a szakbizottság tagjainak a meghívást. A képernyőn megjelentetett diákat fogom kommentálni. Mert van Tongi, ül a bal oldalamon, ő neki is, és Catherine Brown asszisztensemnek is köszönöm a segítséget, valamint Kersti Kelly is, akivel együtt készítettem el ezt a jelentést. Ő azóta elhagyta a számbevőszéket, és Észtország elnökeként folytatja a tevékenységét. November 22-én jelent meg ez a jelentés, és februárban Arias a biztos úrral, valamint Hogan és Mördesz biztos urakkal is tartottam találkozót, illetve február 14-én bemutattam a pénzügyminiszterek tanácsának is, és eh, itt a parlamentben is egy másik szakbizottsággal is tárgyaltam már. Elmondom tehát, hogy az auditálásnak milyen eredményei voltak, és milyen eh, javaslatokkal fogunk élni. Tehát a legfontosabb kérdés az az volt, hogy valóban az Európai Uniós 20%-a minimálisan el lesz -e költve majd és ad-e valam, vajon hozzáadott értéket. Körülbelül 220 millió euróról van szó, amely a több éves költség, költségvetési keret során el kell, hogy költődjön erre a célra. 2015. október és 2016. februárja között Lengyelországban voltunk, ahol a kohéziós, illetve a mezőgazdasági politikát vizsgáltuk, Németországban, Romániában a kohéziós politikát, Franciaországban, Spanyolországban pedig a mezőgazdasági politikát vizsgáltuk. A Horizont 2020-as a halászati politikát és a LIFE programot is vizsgáltuk bizottsági szinten viszont azokat a károsan ható, környezetre károsan ható hatásokat, amelyeket más európai költségvetési fellépések jelentenek, és egyéb más költségvetésen kívüli, például EBB-s fellépéseket nem fettünk le, illetve a konkrét kiadásokat sem, mert ez a terv, ez a tervezett költségvetésről, illetve kiadásokról szól, és ezeknek a kifizetése a 2014 és 20-as periódusra még korai lenne, kifizetését még korai lenne vizsgálni. Előrelépések történtek, de igen, nagy a kockázata annak, hogy nem fogjuk tudni elérni a kitűzött cél az Európai Regionális és Vidékfejlesztési Alap, valamint a kohéziós alapok területén jól ment a munka, de a mezőgazdasági, a vidékfejlesztési, a halászati területen, valamint az ESA területén nem voltak jelentős előrelépések, és nem voltak, meg, nem voltak olyan világos lehetőségek, olyan területek, ahol ezt az előrelépést meg lehetett volna tenni. A kutatásban sem fogják elérni a 35%-on. A bizottság 2014 és 16 között átlagosan 176 százalékot teljesített ebből a kitűzött célból, és a félidős vizsgálatnak megfelelően úgy tűnik, hogy 18, kicsit több mint 18 százalékot tudnak majd teljesíteni, de ezt se fogja elérni, tehát a kitűzött 20 százalékot. És még ebben, ezekben a számokban is túlzásokat látunk, amikor ért, e, e, elemeztük a bizottság módszertanát, és azt, hogy hogy számolta ki ezeket a terveket, összegeket, akkor úgy tűnik, hogy nem felel meg a nemzetközi iránymutatásoknak. A mezőgazdasági és a vidékfejlesztési területen tehát 33 milliárd euróval kevesebbet fognak költeni az elvártnál klímaváltozás elleni harcra, és amit költöttek, az sem megfelelő. A bizottság a nem zöldítésre szánt kifizet, közvetlen kifizetések 20%-át tudta ilyen célra kijelölni, és azt is tudjuk, hogy 20% helyett 10%-os célt ö, tudnak egyelőre belefoglalni a jelenlegi helyzetbe. Hogyha a konzervatív elveket fo- ha alkalmazzuk, amit a világbank szokott, akkor a 20-ról csak 10%-ra jutunk, és akkor a hossz, hozzájárulás az 9 milliárd euróra esik. A vidékfejlesztési területen is majdnem 24 milliárd euróval túlbecsülték a hatást, mert a különböző fellépések és eszközök között nem tettek megfelelő különbséget. A vidékfejlesztési ö, ö, alap, illetve a kohéziós ö, alap tekintetében egy kicsit jobb volt a fellépés, nem volt túlságosan bürokratikus a megközelítés, de minőségi, jelentős minőségi változást a kappal kapcsolatot kiadásokban nem találtunk, különösen a pénzügyileg jelentősebb eszközöknél. Jó, jól bevált gyakorlatok voltak, például bizonyos erdészeti, erdőgazdálkodási ö, ö, célkitűzések minden, mind a három régióban megvalósultak, különösen a szén megközelítés területén. Például Andalúziában a talaj erózióval kapcsolatban történtek előrelépések. Ez a kép pedig egy további jó példát mutat, amely Franciaországban jött létre hulladékból energia termelés zöld hulladék energiára való, energiából való felhasználásáról, átalakításáról van szó. Tehát az Agri főigazgatóság egyébként meg tudná tenni azt, hogy vagy új fellépéseket alakít ki, vagy a jelenlegi eszközöket jobban kihasználja, hogy, illetve a fél felülvizsgálatnál átalakíthatná egy kicsit a szerkezetet, a kap jövőjéről szóló konzultációt is elindíthatna, és ez ennek keretében a jövőt kicsit jobban megtervezhetné, és akkor eredményesebben dolgozhatnána. De nem csak az, az mezőgazdaság és a vidékfejlesztés olyan terület, ahol többet lehetne tenni, hanem a kutatás is ilyen. A 35%-os célt ezen a téren sem fogják elérni bár az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap egyrészt több pénzt fektet a klímaváltozás elleni haszba, 12%-kal többet, mint a, kor, a 12% volt a korábbi időszak, 7 éves időszakban, most pedig 21, és sokkal jobban összpontosítanak például Németországban, Hollandiában és Romániában vannak olyan, vannak olyan célkitűzések, amelyek 100%-ig klímaváltozási célokat valósítanak meg. Viszont az Európai Szo Szociális Alap programjainak csak 1,4 a a 83 milliárd, milliárdnyi elérhető euróból az, amely klímaváltozással kapcsolatos. Itt láthatjuk, hogy milyen ajánlásokkal él, élhetünk. Először is egy sokkal ö, jobb, ö, több éves konszolidációra van szükség, egy átfogó jelentéstételi keretre. A klímaváltozással kapcsolatos igények jobb megít, megítélésére és értékelésére, a ö, túlzó tervezés kiigazítására, arra, hogy legyenek cselekvési tervek a nem teljesítő területekre nézve. Arra van szükség, hogy a konkrét kiadások, illetve eredmények sokkal jobb vizsgálat alá essenek, illetve, hogy minden lehetőséget kihasználjunk annak érdekében, hogy egy valódi változás történhessen a klímaváltozás elleni harc terén is.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 legyőzhetetlen Egnyi úrnak adom meg először a szót. Igen, nagyon kedves téma ez a szívemnek, elnök úr, de ahogy a jelentésből látom, az Európai Unió kész arra, hogy 30 milliárd fontot, illetve elnézést eurót kölcsön évente az éghajlatváltozás elleni harcra, hogy az üvegházhatás, üveggáz, üvegházhatású gázokat csökkentse. Ez egy hatalmas összeg. Ugyanakkor a e, repület, repülőterekben, a közúti infrastruktúra fejlesztésébe, ugyanolyan masszívan fektetünk be, és e, e, ott meg tonnán, tonnaszám fogjuk égetni az üzemanyagot. Tehát igazából egy csomó pénzt költünk, és ugyanakkor azt mondjuk, hogy a gazdálkodók ne gazdálkodjanak, az utazók ne utazzanak. Hát ez, ez hatalmas ellentmondás. Ma délelőtt is szó volt arról, hogy vannak olyan kelet-német mész anyagok, amelyek nem felelnek meg az európai követelményeknek, és ezért akár több ezer kilométerről is kell majd Európába szállítani nagyon drágán és szennyező módon a, a meszet hát az ilyes, ilyesmi csökkenhetné, csökkenthetné a kibocsátást. Megemlítette az erdőgazdálkodást is. Már nagyon sokszor elmondtam, hogy az erdőgazdálkodás nem európai kompetencia. De tudnánk olyan helyre is tenni a pénzt, amely követ, közvetlenül tudna hatni az éghajlatra időnként esős időszakok vannak, és az emberi tevékenységnek köszönhetően a vidék egyre nagyobb részét beépítjük, azt is, ahol nem kéne építkezni. Minden esetre az ember, emberi tevékenység egyre több áradást okoz. Az nem biztos, hogy több eső esik, de a föld felületén ezek a víztömegek sokkal gyorsabban mozognak. Hát akkor úgy lehetne okosan elkölteni a pénzeinket, hogy a az e, eső gyűjtő területeket lehetne ö, körbe ö, védeni gátakkal, és akkor ilyen módon ö, előny, előnyt kovácsolni a klímaváltozás számára. Másrészt ugye a, ö, nincsen semmi bizonyíték arra, hogy ez az évente elközel, elkö, elköltött 33 milliárd, ez bármiféle hatással is lenne az üvegház hatású gázok csökkentésére. Hogy tudják ezt bizonyítani, hogy jól költöttük el ezt a pénzt? Köszönöm szépen, Egnyi úr. Nézem, hogy esetleg valaki más kíván-e hozzászólni. Heusling úr. Egnyi nicht der einzige ist, der... Nos, hát is izgalmasnak tartom, ha Egnyi úr hozzászól. Jó lenne, hogyha majd a csatorna túloldaláról hallanám ezt a nevetést. Hát éppen az a párt, amelyik ki akar menni Európával, ő gondolkod el azon, hogy költsük el a pénzt, majd Nagy-Britanniában sok mindenre költhetik, minden bizonyal majd árvízvédelemre is szükségük lesz, de hát miért szól bele a munkánkba, Egnyi úr, ezt megtakaríthatja. Nyilván elmehet nyugdíjba is, hát ha a klímához szól hozzá, az mindig egy probléma mert nem hiszi el, hogy van klímaváltozás egyáltalában, de hogyha megnézzük külön-külön az intézkedéseket, ténylegesen, és szerintem azt gondolom, tényleg koncentrálnunk kell, tehát persze az igény jó, az elvárás jó, de hát tényleg ellentmondásos, ahogy a pénzt elköltjük, ezt el kell ismerni, és az imént ugye bevillantotta a biogáz témáját is, és hogyha energiatermelés folyik tényleg a mezőgazdaságból, és akkor ezzel akarunk elszámolni, tehát itt csak maradványanyagok felhasználásáról van szó, nem pedig arról van szó, ahogyan ezt időnként hangsúlyozzák, meg csináltuk is nem helyes módon Németországban, hogy kukoricát termesztettünk biogáz üzemekhez, vagy azok számára. Tehát itt inkább hulladékanyagok hasznosításáról kéne inkább beszélni, amikor a mezőgazdasági energiát említjük. Tehát, hogy amit régebben gondoltuk, hogy óriási potenciálunk van abban, ennek búcsút kell mondani, de az EU terveiben ez még lecsapódik helyenként, hogy az potenciál meglehetősen magas, ami a mezőgazdaságban származik, de valójában ilyen nincs, még mindig nettó importőrök vagyunk Európában ezen a területen. Tehát búcsút kell mondani ennek a gondolatnak a pár pálmaolajról is folytattunk vitát annak idején, hogy ezt beszámítjuk majd a bioenergiába, de hát ez itt ez egy kontraproduktív lépés. Meg kell nézni az egyes intézkedést, tényleg meg kell vizsgálni, hogy ez valóban jó-e, hogy tényleg a klímavédelem rubrikába ez beilleszthető-e, és akkor az intenzív vizsgálat után kell ezt eldönteni. Itt a közös agrárpolitikában tényleg meg kell vizsgálni a második pillér intézkedéseit is, hogy amit itt támogatunk, az tényleg a klímát szolgálja. Köszönöm szépen. Nagy asszony. Köszönöm szépen. A hetedik ponthoz szólnék hozzá először is konkrét, egészen konkrétan, hogyha cselekvési terv lenne szükség, lenne ilyen cselekvési terv, akkor érdekelne, hogy melyik az a három pont, amit ön a legfontosabbnak tart a mezőgazdaság területén. Ön mire gondol? Ön megérteném szívesen, hogy mire gondol ön, tehát ossza meg velünk, kérem, hogy megtudjuk, milyen irányba indult el a vonat. Aztán a tizedik pontra is rákérdeznék még, milyen mértékben gondolja, hogy az Európai Bizottság, és most nem vitát akarok ebből csak, tehát egyáltalán mennyit tud felmérteni, tehát mennyi pénz kerül be ebbe a klímavédelembe, mennyit költünk erre, tehát ezt meg lehet mondani, hogy általában vagy csak egy-egy pontban lehet erre kitén. A harmadik kérdésem pedig a legnagyobb terület a mezőgazdaság területén a közvetlen kifizetéseké itt adott esetben a közvetlen kifizetéseknél módosítani kell a dolgokat, hát tehát a tisztán terület alapú támogatásoktól letérünk, és a klímapolitikai támogatást is mondjuk figyelembe vendő, hogy 20%-ot mondjuk, hogyha elég bátrak vagyunk, lehetne érvényesíteni. Meg Guinness asszony. Köszönöm szépen Köszönöm a szerzőknek. Igen, csak érdekelt, hogy megtudja, amit a szakértők vonatkozásában, hogy itt a klímaváltozás, a közvetlen kifizetések területén hogyan működik. Tehát a közvetlen kifizetésekről hogyan gondolkodnak, tisztázni kellene adott esetben, hogy ön hogyan vélekedik a közvetlen kifizetésekről, az ajánlások tényleg érdekesek, és jó hallgatni őket, de nem elég konkrétak. Tudná -e konkrétabban mondani? Tehát vezessen el bennünket oda, hogy a klímabarát környezeti politika és mezőgazdasági politika hogyan működik, és második sok minden kapcsolatban nem fel, ami, történ, amit ön mond és történik a tagállamokban. Évekkel ezelőtt, amikor a parlamentbe kerültem, Írországban a kutatóközpontunk vizsgálta például a szarvasmarha szektort, mit lehet csinálni, és számos gazda igenis alkalmaz technológiákat, adott esetben az állati trágya felhasználására energiahatékonyabb módon dolgozik. Tehát, és nem vesz, ön nem veszi figyelembe azt a kedvező tendenciát a munkaterületén, ami valóban megfigyelő a tagállamokban itt klíma akciókról kéne, nem, nem csak erről kéne beszélni, hanem hogy általában hogyan lehet hatékony mezőgazdaságot fejleszteni. Igenis van nagy számú gazda, amelyik hatékonyabban és termelékenyebben akar dolgozni, és tényleg képesek is erre és figyelnek a klímaváltozásra és a klímaakciókra. Tehát legyünk konkrétabbak abban, hogy valójában mi történt. Pan poseł Európa Ropé úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a helyzetismertető előadást erről a konkrét témáról, ami bennünket nagy mértékben foglalkoztat, és sajnos az éghajlat ügyében tett intézkedések messze vannak még a célok elérésétől az uniós, illetve a globális célokra is érvényes. Ez általánosságban elmondható, hogy nem hasznosítottuk még a teljes lehetőségek tartományát az intézkedések terén, annak ellenére, hogy az intézkedések persze sokba kerülhetnek helyenként. Van közös piacunk az Unióban, de ennek ellenére tudjuk, hogy észak és dél, kelet és nyugat között óriási különbségek léteznek továbbra is. Tudjuk, hogy a gazdáknak nyújtott támogatás is eltérő. A közvetlen kifizetések egyes térségekben negyedét vagy ötödét teszik ki a többi térség támogatásának, és ugyanolyanok a követelmények amiket a gazdáknak teljesíteniük kell. Tehát vannak olyan területek, ahol a gazdák élete nagyon könnyű, mások pedig sokkal nehezebb. Alig tudják teljesíteni az előírásokat, mert az összes bevételüket erre kell fordítaniuk a közvetlen támogatásokkal együtt, hogy teljesítsék az előírásokat. Elég sokszor a felvásárlási árak például keleten, illetve más országokban sokkal alacsonyabbak a nyugati országok árainál. Tehát érdemes lenne ezen elgondolkodni, tehetünk-e ez ellen valamit, és különösen az éghajlatváltozás elleni intézkedésekkel összefüggésben hogyan lehetne tisztességesebbé, korrektebbé tenni a gazdák támogatásának a rendszerét központosítsunk, vagy közvetlen kifizetések maradjanak érvényben, vagy ellenkezőleg a decentralizáció lenne a megoldás. Például a kettes pillér szélesebb körű felhasználása. Amikor a különböző hatóságokkal, partnerekkel együtt döntheti el a gazda, hogy milyen tevékenységet valósít meg, és úgy, hogy tisztában van azzal, hogy pontosan mekkora támogatásra számíthat ennek fejében. Aztán egy másik dolog, amit megfigyeltem, a vidékfejlesztési kifizetések csökkentek évente 2-3 százalékkal. Miközben az összkeret, mint hogyha változatlan maradna. Tehát, ahogy ön mondja, az változás kezelése egyre nagyobb forrás ráfordítást igényelne. Hogy várható el a gazdáktól, hogy az éghalattal összefüggő követelményeket mind teljesítsék, miközben a piaci árak csökkennek? Ez érvényes például a tejiparra, a szarvasmarha ágazatra is, tehát még sorolhatnám, és nem kellene egy holisztikus teljes körű megközelítést alkalmazni? Erre várnék választ. Egnyú úr, elnök úr, ha már személyes érintettség okán ismét hozzászólok, hajszling úr engem szólított meg Brexitről, meg hogy miért aggódok a 30 milliárd euró per év az éghajlat változásának a csökkentése érdekében a brit adófizető költségére. Erre csak annyit tudok mondani, amit az amerikai adófizetők szoktak mondani, hogy adóz, nincs adózás képviselet nélkül. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a mai beszámolót is. Kollégáim nagyon jól tudják, hogy én is nagyon szkeptikus vagyok a ember által okozott klímaváltozás miatt, vagy ezt a teóriát érintve talán érdemes ezt megvizsgálni tudományos vélemények alapján, hogy miért volt 1000 és 1200 között egy felmelegedési időszak, Bajor kolostorokban felírták, hogy túl mérsékelt volt az idő, januárban virágzottak, virágoztak a fák, nő, beértek a cseresznyék. Mi volt az oka 1000 és 1200 között, hogy egy ilyen felmelegedési időszak köszöntött ránk? A második kérdés, a számövőszék jónak tartja-e, hogy 30 milliárdot költünk a klíma javítására, miközben tegnap este láttam egy beszámolót, hogy az ENSZ főtitkára kelet-afrikai égségválság miatt panaszkodott, hogy a világ közössége nem hajlandó 4 milliárd eurót adni, hogy az ott élő embereket megmentsék adott esetben. 20 millió emberi életről van szó. Igenis, felelőtlennek tartom, hogy 30 milliárd eurót elégetünk, aztán hiányzik 4 milliárd, hogy Kelet-Afrikában megmentsük az embereket az ésségtől. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy mást nem kér szót. A tagjaink közül nem akar más hozzászólni. Ha már így alakult, akkor Win Owen úrnak adom vissza a szót. Kérem, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen mindazoknak a szakbizottsági tagoknak, akik kérdéseket, észrevételeket tettek fel ebben a fontos témakörben. Igyekszem egyenként reagálni, válaszolni legjobb tudásom szerint. Talán a kérdések feltételének sorrendjében Agnew úr, majd Desz úr kérdései következnek, illetve Desz úrra zárnám. 30 milliárd eurót hajlandó költeni az EU az időjárásra. Nos, az időjárás javítására szánt forrásokról én nem tudok, és nem akarok persze frivol választ adni. Tehát lényegileg hogyha megnézzük az uniós költségvetésnek a többi részét, például a közlekedési infrastruktúrára fordított összegeket, amik nem kapcsolódnak az éghajlatváltozáshoz. Itt megkülönböztethetünk auditált és nem auditált forrásokat. Említettem, hogy a vizsgálatunk nem terjed ki ezúttal ebben az auditban a nem éghajlattal összefüggő 80%-ára az EU költségvetésnek, és ugye ide tartozik a közlekedési infrastruktúra jó része. Hogyha ön érdeklődik a témakör iránt, akkor felhívom a figyelmét a klasszikus ellenőrzési jelentéseinkre, amelyek a honlapon olvashatók. Például nemrégiben jelent meg a regionális repterek rossz hatékonyságú forrás felhasználása. Tehát ez tartozik abba a kategóriába, amire ön is célzott Dél-Európában például, és e- ezek a kiadások egybeestek a 2008-as válság utáni időszakkal. A déli európai regionális repterek nem kihasználtak mert közlekedési alternatívaként nem maradtak akkora sikert. Tehát e, ez egy példa arra, hogy a többi jelentésünkből miről lehet tájékozódni, és a közlekedéssel összefüggő kibocsátás érték, értékek kezelése szintén fontos az éghajlatváltozás kezelésében, és a bizottság figyelme ki is terjed erre a területre. Aztán nagyon nagy problémának tartotta azt, hogy túl sok eső esik, túl sok a csapadék egyes területeken, illetve özönvízszerű eső és árvizek figyelhetők meg, és aztán az emberi vonatkozása ennek, túl betonoztuk a felületeket, és független számvevőszékként mi is rámutattunk az árvizekkel összefüggő súlyos problémákra az Unió számos térségében ezek komoly problémát jelentenek. Az utóbbi évek árvizei hívják fel erre a figyelmet. Számos kutató összefüggést mutatott ki az alatt változás és az árvizek között. A külön jelentés az EU kiadásaira hm, kitér ezen a területen, és Bertrand, aki itt ül mellettem, vezeti ezt a témát, úgyhogy hm, felvetik a kapcsolatot az árvízügyi ellenőrzés eredményei kapcsán. Az utóbbi 13 hónap munkája valamikor 2018-ban jelenik meg, illetve 13 hónap múlva 2018-ban adjuk majd ki ezt a jelentést. Aztán az üvegház hatású gázkibocsátások csökkentése ügyében, jogos, amit elmondott, fejlesztjük a vizsgálataink módszertanát, és igyekszünk hatékonyabbá tenni a beruházások vizsgálatát. Itt nem egyetlen beruházást veszünk górcső alá, hanem azt várjuk a bizottságtól, hogy a tényleges ráfordítások alapján vizsgálja a költség-haszon mutatókat, és hogy az éghajlatváltozás ellen milyen intézkedés mennyit használ, ami egybevág az ön szempontjával, illetve Deszúr felvetésével is. Tulajdonképpen nem akarnék mélyebbre menni, illetve vitát kiváltani abban a témában, hogy van-e éghajlatváltozás, avagy nincs. De a kutatási anyag, amit tegnap tárgyaltak, itt ebben a szakbizottságban hangzott el, illetve önök kérték ezt a tanulmányt az Európa mezőgazdaságra gyakorolt hatás szempontjából. És a 17. oldalon az áll itt, hogy a felületi hőmérséklet 1951 és 2010 között több mint 50%-ban antropogén üvegházhatású gázkibocsátásokra vezethető vissza, tehát emberi háttér, a magyarázat. És az ENSZ tudományos tanulmánya is ezt támasztják alá. Ne vitassuk ezt meg a mai napon, hiszen ez a külön jelentés nem erről szól. Heisling úr, hogyha jól adtuk össze a, az összegeket, a német kukoricát, bioüzemanyagot említett, nagyon fontos dolgot vetett ezzel fel az alatt változás kezelése terén. A megbízható mérése a különböző összegeknek, értékeknek nagyon fontos. A pénzügyi vállalások szempontjából is, hiszen európai vezetők kötelezettséget vállaltak a tekintetben, hogy 20%-át az EU forrásainak az éghajlatváltozás kezelésére fordítja, és egy ilyen politikai kötelezettség az auditorok számára ajándék, egy magas labda, van mit ellenőriznünk. Hogyha megnézzük, hogy milyen irányba fejlődik a szakma, akkor azt látjuk, hogy monitorozás, illetve adatszolgáltatás, az üvegházhatású gázok kibocsátásának a vizsgálata, nem csak a forrás felhasználásnak az ellenőrzése. Az éghajlatváltozás kezelése, az energiaügyi terület adatait is vizsgáljuk, és idén nyáron adunk majd ki egy jelentést. Aztán a bioüzemanyagról szintén egy külön jelentés készül majd, és ezen a szakterületen. Különböző mérések történtek, és egy éve jelent meg a jelentésünk erről, megtalálható a honlapunkon. Nél asszony, köszönöm szépen a kérdéseket. Amennyiben intézkedése van szükség, milyen három pontot tartanék én a legfontosabbnak. Én úgy látom, hogy a mezőgazdasági terület jobban is teljesíthetne. Hogan biztos úr ezt ki is emelte a legutóbbi nyilatkozatában. Szerintem a jelenlegi több éves pénzügyi keretben egy kicsit megkéstünk már az intézkedéssel, és az Agri főigazgatóság örülnék, ha kidolgozna intézkedési tervet. Más főigazgatóságok ezt megtették, Carlos Mördes csapata például. Az Agri főigazgatóságnak nincs megintézkedési terve, de érdemes lenne egy ilyet készíteni. És mit emelnék ki feladatként, hogyha ilyen intézkedési tervet kéne végrehajtani? Ez nem egy auditor feladata, hogy szakpolitikába szóljon bele, ez a jogalkotóknak a feladata, tehát az önöké, a tanácsé, a bizottság, és így tovább. Voltak hasznos javaslatok a kutatási anyagban, amit tegnap vitattak meg az éghajlatváltozás hatásával kapcsolatban a mezőgazdaságra. Ami nekem feltűnt belőle például, az, hogy kötelezővé, vagy erősebben kötelezővé kellene tenni a képzést, illetve a helyes gyakorlatok cseréjét a gazdák körében, hogy a gazdaságot hogyan tudják hatékonyabban összehangolni az éghajlatváltozás hatásának az enyhítésével, és ehhez nyilván önök is hasznosan hozzá tudnának járulni. aztán az ügyben, hogy a gazdálkodás az éghajlattal összefüggő kifizetések szempontjából mire számíthat. Ez is a jogalkotókon, tehát a bizottságon, a parlamenten, a tanácson múlik. Phil Hogan két héttel ezelőtti beszéde nagy benyomást tett rám. Egyértelművé tette, hogy több feladatot kell megvalósítani, és a gazdáknak is szerepük lenne ebben hogy a nemzetközi éghajlat kezelési vállalásaink, illetve a fenntartható fejlődési vállalásaink tarthatók legyenek, és így tovább. Az Európai Bizottság éppen most folytat konzultációt a kap jövőjéről, és Phil Hogan és csapata éppen ezen az ügyön gondolkodik többek között, hogy mindez hogy valósítható meg, illetve a gazdák miben lehetnek részt. Azt hiszem, hogy a tanulmányoknak éppen ez a hozzáadott érték. Aztán a zöldítés, ami még évvégéig megjelenhet egy dokumentumban, szintén kitérhet arra, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem. Megint asszony, elnézést kérek, hogyha reménytelenül negatív fényben olvasta a megállapításaimat. Mi auditorok sajnos néha elkövetjük ezt a hibát, hogy reménytelenül, javíthatatlanul, negatívan fogalmazunk. És hát sajnos, amikor az uniós kiadásokban egy sor hibát és problémát tárunk fel, akkor nehéz nem negatívan fogalmazni. Mindent megteszünk, hogy korrektek legyenek a megállapításaink, például a Rón Alpok metán erőmű szerepel ebben a dokumentumban, aztán csodálatos energiahatékonyság, egy bukaresti a lakótelepnek a fűtése terén felújításában. A kohéziós alapok megvalósítása merült fel, tehát az egyik negatív, a másik pozitív, igyekeztünk egyensúlyt találni. És a bevezetőmben kitértem arra is, hogy az erdőírtás, illetve újratelepítés terén is találtunk a Rón, Alpok, Andalúzia, illetve Lengyelország térségeiben jó példákat. Aztán a közvetlen kifizetések kritikáját problémának nevezte. Itt nem annyira a kifizetéseket kritizáljuk, csak túlbecsültnek tartjuk egyes területeken 9 milliárd, illetve 24 milliárd az egyes és kettes pillér keretében mi úgy gondoljuk, hogy az intézkedéseket túlbecsülték. Ropé úr említette, hogy a gazdák nehezen tudják teljesíteni a követelményeket. Elmondta, hogy mennyire összetett ez a kérdéskör. Az Európai Számvevőszék az éves jogszabály szóló jelentéseiben, illetve a külön jelentésekben már évek óta rámutat arra, hogy túl összetett, illetve bonyolult az EU jogszabályok közül számos, illetve annak a végrehajtása. A auditorként mi, illetve parlamenti képviselőként önök feltetjük magunknak azt a kérdést, hogy a bonyolítással nem tesszük-e megvalósíthatatlanná, betarthatatlanná a jogszabályokat. Nem könnyű hatékonyan elkölteni a költségvetés forrásait. A bizottság előrelépett e téren, de a jelentésünk úgy fogalmaz, hogy ezt még tovább fejleszthető. Nem azt mondjuk, hogy ki kell dobni, de javítandó a következő programozási időszakban. A kihívás az, hogy az éghajlatkezelést szolgáló intézkedések hatékonyabbak legyenek a forrásfelhasználásban, és kevésbé komplexek. Tehát jobb legyen a teljesítmény, de az éghajlatváltozás összes apró tényezőjét ne akarjuk a gazdákkal figyelembe vetetni és kezeltetni. Ezt értem egyszerűsítés alatt mindenki fogja vissza egy kicsit magát, az összes érintett fél törekedjék egy egyszerű és követhető rendszer kialakítására. Remélem, hogy sikerült választ adnom a szakbizottsági tagok által felvetett kérdésekre. Elnézést kérek, hogyha bárkinek valamilyen fontos mondandóját kihagytam volna. Köszönöm. Could I add one other thing while I have the floor, and I'm great. Szeretnék még valamit hozzátenni, ha már nálam van a mikrofon. Hogyha hasznosnak tartják a különjelentést és a mai eszmecserét, akkor el tudom mondani, hogy, hogy az első kamara, amely a természeti erőforrások fenntartható felhasználásáért felelős, egy sor külön jelentést kiadott egyébként a szakbizottság számára érdekes témákban. Az idén öt ilyen jelenik majd meg. Tudom, hogy nincs mindegyikre, nem lesz valószínűleg mindegyikre idejük, de lesz egy a tanúsító testületek rendszeréről, amely májusban jelenik majd meg, aztán a fiatal gazdálkodókkal kapcsolatos jelentés júniusban vagy júliusban. A vidékfejlesztési program, programozásról október elején jelentettünk meg egy jelentést, aztán az alapvető kifizetés rendszerről október végén, és Amiről szóltam már, talán a legérdekesebb a zöldítés témájában elképz- elkészített jelentés pedig majd valamikor évvége felé fog megjelenni. Tudom, hogy mindegyikért témáért felelős valaki. Ugye az energia és az éghajlat változásról szóló jelentés, amiről én vagyok, amivel én vagyok felelős, ez is érdekes. Tehát gyakorlatilag ez a hat olyan külön jelentés, amely esetleg önöknek is érdekes lehet olyan szempontból, hogy kicsit részletesebben megtekintsék hogy milyen, eredményekkel, milyen eredményeket tapasztaltunk a jelentésekből. Köszönöm. Van-e még valaki, aki hozzászól a kollégák közül, meg Genisasz? A jelentéssel kapcsolatban igenis rá kell mutatni, hogy vannak kérdések, például az fiatal gazdák kérdése is felmerül, vagy a kap reformja is érdekel bennünket, és hogyan viszonyulnak ehhez. Az utolsó megjegyzésem érdekes, egy mosolygó számvevőt látni, ez nagyon érdekes, Egnyúr is, és mosolyog, ez egy duplán felvillanyozó. W ten sposób zamykamy ten punkt. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Ezzel lezárjuk ezt a vitát. Köszönjük szépen még egyszer Vin Owen úrnak, hogy eljött a mai napon, és köszönöm a munkatársainak is. Az együttműködés közöttünk jobb, mint valaha. És igen, és a munkájával sokat segít nekünk. A következő napirendi pontunk egy tájékoztató beszámoló Hajszling előadó úrtól, hogy állunk a háromoldalú párbeszéddel. Egyébként ezt a koordinátorok körében már megvitattuk. Talán a legjobb, ha Hajszling úr teszi ezt meg újra. Meg is adom neki a szót. Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank, äh, dass Gelegenheit habe, dass... Köszönöm szépen, hogy újra bemutattam ezt a témát. Ma délelőtt már volt alkalmam a koordinátorok ülésén erről beszélni, és hát a kollégák révén azt a benyomást keltem, vagy kaptam, hogy egy célegyenesbe érünk az első két trilógus a Máltai elnökséggel, ezt már elmondtam, hát nem volt túl termékeny és az a benyomásunk alakult ki, hogy a máltai elnökség ragaszkodik a tanács mandátumához, nem igazán akar módosítást eszközölni. A parlament részéről szerintem világosát tettük az egész csapat nevében, hogy a trilógus attól trilógus, hogy a kompromisszumokat is figyelembe kell venni, és hát kompromisszumokat kell kötni a tanács elnökségének is, de javára írom, hogy egyáltalán egy új mandátumot kaptak a tanácstól, és szereztek ilyet most két oldalú beszélgetések után, és hát a biztos is világossá tette, ő azt szeretné, hogy gyorsan eredményre jussunk. Ezek után végül is megváltoztatták a munkamódszert, és számos találkozóra került sor annak érdekében, hogy a szükséges kompromisszumokat a trilógusok során előkészítsük. Tulajdonképpen lényegében négy olyan pont pont van még, amelyet fel kell dolgozni, ahol remélem, hogy közel állunk az eredmények eléréséhez. Az első a talaj fedőnövények és termesztése, illetőleg a üvegházak kérdéseit, azt a javaslatot tettük, és tanácsban is támogatást kapunk, hogy a kivételek hat országra vonatkoznak, északi országra, ahol skandináv országra, ahol különleges feltételek uralkodnak, balti országok, Finnország, Svédország, sőt Dánia is továbbra is kivételként másképp működhetnek, mint a többi európai ország. Még azon vitatkozom persze most, a, ha mekkorának kell lennie annak a területnek, amely a saját eh, gazdaságból származik, de remélem, hogy itt eredményre fogunk jutni, remélem, hogy a skandináv országokat, vagy az északi országokat ez megnyugtatja, hogy ezzel a klíma speciális vonatkozásait figyelembe tudják majd venni ez már nincs túl messze a kompromisszum, a kivételek kifutása, a kivételes szabályok kifutása kérdésében is közeledünk a megállapodáshoz. A tanács mindig amiatt aggódott, hogyha a kivételeket, a derogációkat az adatbázishoz kötjük, és kötelező módon előjük az érintett országoknak, akkor bizony egy újfajta bürokráciát hozunk létre, de az adatrendszerekre szükség van, hogy tényleg kijelenthessük, hogy a biogazdának mikor kell biovetőmagot használnia. Egyes országokban ez már standard, ez máshol még nem. Ezt az adatbankot ki kell alakítani, ez a tagállamok dolga, és a mindenkori bioszereplők feladata. Időközben a tanács is megértette szerintem, hogy szabályoznunk kell ezt. Röviden szeretném elmondani, ez nem lehet, hogy derogáció a vetőmag esetében mondjuk kifut 2025-ben, ha nem tesszük világossá a gazdák számára, hogy van is tényleg elég vetőmag, hogy tehát ezt valahol ki kell számolni, tehát valamilyen ö, okot kell adni arra, hogy a derogációt megadjuk. A bio állatok adatbázisa, adatbankja, itt egy kicsit bonyolultabb a dolog, itt most ott tartunk, hogy azt mondjuk a bioállatokat regisztráljuk, ha nem is adatbankokban, de mondjuk rendszerekben, most azt mondjuk, hogy rendszerekben, de hát ez is adatbank lesz a végén szerintem, hogy itt hosszú távon egy saját tenyésztést ki tudjunk futni, egy külön tenyésztést, ez nagyon érdekes terület, és hát nagyon konkrétan téma például a szárnyasok esetében a tehát vannak, akik biocsirkéket tartanak, mások pedig hagyományos módon, és a kettőt keverik, tehát ez hosszú távon így nem fog működni. Aztán nagyon érdekes a vetőmag témája, egy örökzöld téma, összefügg az előző ponttal is. Parlamentként azt mondtuk, hogy az ökoterületre külön kell szabályozni a vetőmagot, nem várhatjuk meg, hogy az Európai Bizottság egy új jelentésen álljon elő, hogy új javaslatot készítsen. A bioágazatnak lehetőséget kell adni arra, hogy saját vetőmagokkal, hogy saját eh, jelöléssel álljon elő. Eh, nem minden fél bele a komerciális, a hagyományos tenyésztés eh, előírásaiba. Itt az Európai Bizottság kicsit nehezen mozdult, őszintén szólva meg mások is. Most a bizottság már azt üzente, hogy hát egyfajta nyilatkozatra, egy szándéknyilatkozatra sort keríthetünk, aztán végén még majd valami kisülhet ebből, de ez még nem biztos, ezt még nem kizárható, hogy valahogy haladjunk. Mi arról akarunk gondoskodni, hogy egy helyes irányba menjünk tovább. Tehát nem lehet nagyon hosszú távon figyelmen kívül hagyni ezt a területet, hogy várunk egy új vetőmag jogalkotásra, aztán majd csak lesz valami. Ezt most itt figyelembe kell vennünk a nagyon legérzékenyebb pont persze a bioterületen kellenek-e új határértékek, vagy nem. Azt kell, hogy mondjam, nem változott meg az álláspontunk, az végse informális tárgyalások során a parlament hozzáálláshoz közelítünk. A kompromisszum az, hogy megvárjuk a bizottság jelentését, mi a helyzet, honnan jön a szennyeződés, milyen mértékű a szennyeződés, a termelők, a feldolgozás során keletkezik ez, vagy a kereskedelemben keletkezik ez. Vagyis azt gondolom, hogy ha ez majd meg lesz, akkor ezen az alapon később megnézzük, miről is beszélünk valójában. Egy kicsit köd van ebben az ügyben pillanatnyilag. A biogazdák azt mondják, hogy nem a mi problémánk, a kereskedők azt mondják, hogy a termelőknél keletkezik a probléma, tehát ez nem lesz könnyű megoldani. Még egy utolsó pontot szeretnék felvetni, amely számunkra parlamentként alapvető fontosságú, hogyha ellenőrzéseket szigorítunk, szerintem mindenki ezt akarja végül is, tehát az ellenőrzések ellenőrzését kell erősíteni, itt vannak még hiányosságok, azt el kell, hogy mondjam, de hát a kapacitást ehhez meg kell teremteni, mert akkor végre is kell hajtani. Ha a legjobb ellenőrzési rendszer nem ér semmit, hogyha a végén azok akiknek ellenőrizniük kell, erre nincs kapacitásuk. Ezt viszont csak az Európai Bizottság teheti meg. Az ügynökséget elutasították, ezért csak a bizottság tehetni, de ehhez struktúrát kell kialakítani, Számos terület van, ahol jelentések érkeznek, de nem tudunk utána menni a dolgoknak, mert senki sem mérzi magát érintetnek, hivatottnak erre, tehát a kontrollnak hatékonyabbnak és biztosabbnak kell lennie, mert erre tud felépíteni az ökogazda valamit. Hitelességre van szükség, következetes, ellen, következetes ellenőrzése is, a bizottság válaszára várunk. Hogyan lehet ezt az állapotot javítani? Ennyi lett volna röviden, amit én akartam mondani. Két trilógus lesz még, május 3-án a következő, és 31-én is lesz egy, aztán koordinátorok ülése is ott elhangzott, hogy prioritásokat jelölünk ki, a biztossal lesz egy, és a szakbizottsági elnökkel lesz egy közös ilyen trilógus, hogy lássák, hogy mennyire fontos ez. Megmondom világosan, egy új elnökséggel belevágni ebbe, megint egy tanácsi elnökséggel úgy értem, hogy az előről felgöngyölítsük a dolgot, hát az Európai Parlament részéről, de más részről sem nagyon szeretné ezt senki. Ezt most meg kell csinálnunk. És én bizakodó is vagyok őszintén szólva, mert a tanácsi elnökség is lassan felfogta, hogy nyomást fogunk gyakorolni, és eredményt kell felmutatni nagyon rossz lenne, ha nem lenne eredmény, ezt világossá teszem, mert valahol be is kell mutatni, hogy liszabonizálni kell a jogalkotásunkat, ez eddig nem történt meg, és nem várhatunk éveket, amíg a bioterületen parlamentként megkapjuk a jogainkat. Persze van a biorendelet kapcsán jogosultságunk, hogy ezt átdolgozzuk, úgyhogy nem olyan egyszerű, de bízom abban, hogy, hogy sikeresek leszünk abban, amit akarunk. Köszönöm. Litz úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak ezt a terjedelmes beszámolót. Tegnap előtt árnyék előadóként tájékoztatást kaptunk a tárgyalások állásáról, pontosabban ami a legutóbbi trilógus után történt, erről is kaptunk információkat, ami azt jelenti, hogy az elmúlt hetek fejleményeit figyelemmel tudtuk kísérni. A legutóbbi trilógusnál hasonló érzéseim voltak, mint Hajszlin kollégának, amikor azt hallottuk, hogy hát bizony keveset haladtunk, és az elnökség is végre észrevette ezt. Aztán most a drafting, a szövegező, a tervezetkészítő csoportban haladnak végre, a szövegezéssel is haladnak, a kompromisszumokkal is haladnak és hát visszafogottan optimista vagyok, hogy úgy fogalmazzak, hogy itt a máltai elnökség keretében tényleg sikerül majd végigvinni ezt az ügyet, és ha az elmúlt hetek fejleményeit nézzük, akkor tényleg alakulnak a dolgok, egy többletértéket hoztunk létre, az új ökorendelet tényleg egy haladást hoz magával ebben a szabályozásban az ökológiailag előállított termékek vonatkozásában. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Sajnos fel kell hívnom a figyelmet megint egyszer a skandináv bio üvegházakra. Ezt a pontot megint csak elő kell vennem. Lapföldre hazatérek, és még mindig egy méteres hó van nálunk. Ennyit szeretnék bevezetésképpen elmondani ilyenek a körülmények. Finnországban a biogazdaságok túl sokáig szenvedték el a bizonytalan helyzetet, amikor a politikai javaslatok születtek itt a házban, és ez érintette őket. Hajszling úrnak szeretnék köszönteni, mondani az árnyékelődőknek, a bizottságnak is, hogy megtalálták a bázisát egy kompromisszumnak, amikor is hivatkoznak az északi országok és a balti államok mezőgazdaságára és ezen a területen egy kivételt biztosítanak, hogy üvegházakban is a biogazdálkodást folytathassák, de sajnos nem tudtuk elolvasni, illetve még nem mondtuk el, hogy van egy súlyos probléma, és az Európai Bizottság az ilyen területen a talajnak 80%-ban helyi talajnak kell lenni. Az északi üvegházakban viszont a legjobb talajt használják, ami rendelkezésre áll, az, ami a legjobb arra, hogy azon gazdálkodást folytassunk, mondjuk növényvédőszerek nélkül, körforgásos módon. Az ilyen jellegű talajt nem lehet mindenhol megtalálni és szokás ezért, hogy az ország más részeiről hozzuk át ezt a talajt, ezt a termőtalajt. Ezért ez az elvárás számos esetben végül is be a végét jelenteni a biogazdálkodásnak üvegházakban északon. Hajszlink úr és árnyékelődők, önöknek mondom, hogy remélem tényleg, hogy ezt a témát a trilógus során újra felvethetik a bio üvegházas gazdálkodás ilyen körülmények között nem folytathatott északon. Remélem senki sem akarja a biogazdálkodás megszűnését Európában egyetlen területen sem, hiszen ez az egyik elve a közös mezőgazdasági politikának. Köszönöm. Köszönöm szépen, név szerint szólított. Uh, Erik Andrősén szeretnék beszélni, az árnyék a nevében, a szociális mert Andrió úr már nincsen ma a körünkben, de felírta, hogy mit mondjak el, és ezt szeretném elmondani. Az öko rendelet egy meglehetősen bonyolult jelentés, amely érinti az összes mezőgazdasági területet. Andrió úr pontosan tudja, hogy ma egy hosszú vita volt erről a koordinátorok ülésén, erre fel is hívja a figyelmet, éppen ezért a legutolsó szakaszba jutottunk a máltai elnökséggel, és fáradozásaink, mint ahogy írja, módja arra irányulnak, hogy befejezzük és ezt a joganyagot, és sikeresek szeretnénk lenni az Európai Parlament tárgyaló csapata kész arra, hogy egy további erőfeszítést tegyen a tárgyalások érdekében, és Meggyőződésünk az is, hogy a technikai jellegű találkozók abszolút fontosak, és a trilógusok harmadikán és 31. májusban tényleg hozzájárulnak a haladáshoz. Ezért kérjük a máltai elnökséget, hogy szálljon több időt az előkészületekre. Hogan és elnök úr és a szakbizottság elnöke is késznek mutatkozott arra, hogy jelen legyenek a következő üléseken, ezzel aláhúzzák a jelentés fontosságét. Erik Andrieu nevében négy pontot szeretnék kiragadni az árnyékelődők vitájából. A következők, az egyik a vetőmag, mint címszó, itt továbbra is a szövegezéssel vitatkozunk a heterogén anyag kapcsán. A következő pont az üvegházak, az a zóna, ez hat északi és balti országot érinteni, ez működhet végül is, de a kérdés a talaj származását illetően még nem zárult le. Aztán az adatbázisok, az adatbankok, itt is sikerült haladni, Ezekben a pontokban azonban megint csak a kompromisszumot kell kiemelnünk, mint fontosságát, mint a vetemagoknál. Aztán a peszticidek, a növényvédőszerek továbbra is nagy probléma, itt kompromisszumot kell találni. Erik Andrió egyébként továbbra elmondja azt is, hogy a következő lépéseket hogyan tudja elképzelni. Úgy véli, hogy igyekezni kellene a máltai elnökséget meggyőzni arról, hogy több előkészítő ülésen vegyenek részt, a frakciós munkatársak is vehessenek részt ebben, ha erre szükség van, sőt az árnyék előadók is, és szálljanak rá időt, hogy a technikai tárgyalásokat folytassuk, és a csapatot ki kéne bővíteni. Az árnyék előadóknak a következő trilógus után össze kell ülniük, tehát május 3-a után, hogy a haladást értékeljék, és május 31-a előtt újra beszélniük kellene harmadik pontként pedig a szükséges találkozókat be kéne már most tervezni, hogy optimálisan tudjunk felkészülni. Andrió úr felhívja a figyelmet arra, hogy a kontinuitás rendkívül fontos ebben az időszakban, hangsúlyozza azt is, ragaszkodunk ahhoz, hogy az, hogy az előadó folytassa a tárgyalásokat az utolsó trilógusig, ahol aztán a szakbizottsági elnök és a biztos veszi át a vezetést. Erik Andrió köszönetet mond, én is köszönetet mondok az e- előadónak és az árnyék előadóknak. Én magam örülök, hogy nem vagyok részese ennek a jelentésnek, és örülök, hogy ma csak el kellett mondanom, amit Andrió gondol. Egnyi úr a következő. Miről beszél? E azt nézzük, hogy a, azt arról beszélünk, hogy a biogazdálkodásból milyen hasznot húzunk most EU szinten, és ugye én már Három évvel ezelőtt megkezdtem az utolsó szakaszát a munkámnak, és látom, hogy a bizottság milyen problémákba ütközik a tanács szintjén. A 28 mezőgazdasági miniszter találkozik a tanácson belül, és akkor rájönnek arra, hogy ezt nem EU szinten kell szabályozni ezt a területet. Ugye, hogy Takula úrtól hallottuk, hogy a finn a képviselő kolléga. A finn biogazdálkodók nagyon is meg vannak elégedve azzal, hogy Észak-Skandináviában üvegházban termel zöldséget tegyenek olyat, ami importált talajon termet. Hát úgy tűnik, hogy ezzel ők meg vannak elégedve, rendben van. Tehát ők nem fogják a finn biogazdálkodókat nagyon kritizálni, hogyha a szabályokat nem tartják be. A bizottság ugye a törvények megalkotására szerződött levelünk, de hogyha megkérdezzük a tipikus biogazdálkodót, hogy mit vár el a biotermékektől, akkor három dolgot válaszolnának. Először is nem tetszene nekik az, hogy mesterséges, szintetikus trágyát használnak, szerves trágyát szeretnének használni, aztán és, és azt szeretnék, biztosnak tartani, hogy a, a bio állatok szabadon, szabadban töltessék az idejüket, illetve az életüket, és és hogy a, ha a bionövényeket is szabadban termelik. Hogyha ezeket a dolgokat nem tartjuk be, akkor egyszerűen, és, és hogyha túlszabályozzuk ezt az egészet, akkor nagyon nehéz lesz a gazdálkodók élete, és ez aztán végül drágábbá teszi majd a bionövényeket is. Tehát hagyjuk a tagállamokra és az ő szabályozó szervezeteikre, testületeikre ennek a területnek a szabályozását. Köszönöm szépen, elnök úr. Megint csak a növényvédőszerek maradványaira szeretnék kitérni, mint témára. Az az abszurd helyzet alakult ki Európában, hogy szinte valamennyi európai államban a biotermékek ugyanazon maradványokat tartalmazhatják, mint a hagyományos termékek és ezt egyetlen fogyasztó sem érti meg szerintem. Aztán vannak egyes országok, mint Olaszország, ahonnan én is jövök, vagy Belgium is, ilyen ország, amelyek önállóan a saját hatáskörben más határértéket vezettek be 0,1 mikrogram kilogrammonként, amiről itt beszélünk. És bizony, azt hallom, ez a kérdésem is az előadó irányába, hogy lehetne itt kompromisszumot mm, kötni abban, hogy ezt megint csak a tagállamokra bízzuk, és hát ez lenne a legrosszabb szabály szerintem, amely létrejöhetne az ott körülmények között, mert akkor ez az egyenlőtlenség továbbra is megmarad, az egyensúlytalanság így oda a Például az én gazdáimnak be kell tartani a gyümölcstermesztőknek a határértéket, és azt látják, hogy a Németországból érkező import az ugyanolyan magas határértékekkel működhet, mint a hagyományos, és a nálunk a nagyon elterjedt, és a mi területekről származik a, az olasz bioalma több mint fele. Itt Hajszlerről azt mondta, hogy nem tudjuk honnan jönnek a bio maradványok, de ezt pontosan tudjuk, mert több száz, több ezer ilyen elemzés van. A szennyeződés onnan jön, hogy a szomszéd telkekről átkerül ez az anyag. Az összes határérték túllépés, ami nálunk az almatermesztésben jelentkezik adott esetben, tehát a bioalmák esetében, ezek mindig olyan kertek voltak, ültetvények, ahol hagyományosan működő gazdák voltak a szomszédban. Egyetlen olyan teszt sem volt, ahol egy központi területről, tehát a kert közepéről, ahol messze vannak a szomszédos telkektől, túllépték volna ezt a bizonyos határértéket. Tehát pontosan látjuk, hogy honnan jön ez a szennyeződés, de a gond az, hogyha a telek szélén találnak egy almát, amely átlépi a határértéket, akkor elveszik a tanúsítványt az egész kerttől, és ez a gazdaság nem adhatja el az almáját biotermékként, aminek persze elképzelhetőek a gazdasági követelményei. Szerintem nem lenne olyan kemény itt kompromisszumot találni, be kéne látni, hogy ez a két dolog, ami itt történik, tehát a határérték egyrészt, másrészt hogy a konvencionális határérték önmagában örültség és hogy legalábbis, hogy ezek ugyan magasak. Bizonyos hely, esetekben a határértéket nem lehet betartani, a hagyományos termékekre nincs szükség. Senki sem tudja elmondani, hogy egy biotermék ugyanannyi maradványt tartalmazhat növényvédőszerből, mint egy hagyományos termék. Ez abszurd helyzet ilyen értelemben, és egy hagyományos termék sem eh, lépheti túl ezt a területeket, ezt a határértéket, mert akkor nem lehet eladni. Tehát jó szándékkal kompromisszumot lehetne találni, szabályozni kell ezt a kérdést, mert megakadályozzuk, feltétlenül meg kell akadályozni, hogy a tagállamokra bízzuk ezt, mert akkor minden úgy marad, ahogy van, mert ez az egységes piacunkra nézve igazságtalan és eh, azon gazdák kárára megy, akiknek eh, keményebb szabályokkal kell együtt élniük. Takula úr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Köszönöm, elnök úr. A csodálatos fénynyelven fogom folytatni az önökkel folytatott kommunikációt. Először is Ágnyó úrhoz intézném szavaimat. aki személyesen beszélt hozzám. Finn parlamentben, hogyha ez előfordul, tehát egy képviselőt személyesen megszólítanak, akkor a képviselőnek automatikusan joga van felszólalni. Véleményem szerint a tagállamoknak joga kell, hogy legyen arra, hogy helyi körülményekhez igazítva alkalmazzák a jogszabályokat. Finnország északi részén nincs szennyezés, nem működik ipar, rendkívül tiszta, tiszták a területek, és nagyon könnyű növényvédőszer maradékok és egyéb maradványok nélkül ö, biztonságos élelmiszereket termeszteni. A finn fogyasztók pontosan tudják, hogy milyen jó minőségűek ezek a termékek. Sajnos az európai fogyasztók még nem tudják. Ezért úgy gondolom, hogy tényleg kell, hogy legyen némi mozgástér a tagállamok számára biztosított, és biztos vagyok benne, hogy Finnországban is folytatódhat a jövőben is a bio élelmiszerek termelése, hiszen a talajunk tiszta, a levegőnk szennyezetlen, nagyon rövid a termelésre alkalmas időszak, de teljes mértékben lehetséges egészséges élelmiszereket előállítani. Köszönöm szépen kollégáim. Igen, most megint visszatértünk a, az a régi a KH-hoz, tehát nagyon világosan azt mondtuk, hogy a, a, ugye a, a 20 hektáros gazdálkodásokról van szó. Amikor a tanácsban kezdték vitát, vit, vitázni erről, akkor hirtelen aztán mindenkire vonatkozik az, aki függetlenül termelni akar. És akkor most az volt a kérdés, hogy védjük-e azokat, akik már amúgy is nagyon nehéz, nehéz, terül, nehéz körülmények között dolgoznak, vagy mindenkire vonatkozó szabályokat állapítsunk meg. Úgyhogy nagyon fontos, hogy a kivételeket korlátozzuk. Nagyon sokszor mondtuk, hogy most a 26. szélességi fok, vagy 45. szélességi fok, vagy mi legyen, nagyon sokat, sokáig tartott a kompromisszum kitárgyalása, és hát meg kell, hogy találjuk, hogy ezek a körülhatárol területek hol húzódjanak. De korlátozni kell a kivételeket is, mert ha, e, hogyha ezt nem tesszük meg, akkor e, akkor egyszer csak túlságosan szélesen interpretáljuk ezeket a dolgokat, és akkor az versenytorzító hatással jár. Tehát klíma szempontból állapítjuk meg ezeket a kivételeket, és hát meg kell találnunk a legjobb módszereket a termeléshez. Hát itt meg kell találnunk a kompromisszumot. Dorfman kolléga, ha most a peszticidekre kitérve, hát pont erről beszélünk, a vizsgálatokat én is ismerem, Németországban is lefolytattuk ezeket, honnan származik a peszticid terhelés, hát megint azt lehet mondani persze, hogy ez általában a szomszédsággal van a baj, most anélkül, hogy azt mondanánk, hogy nem jól viselkedett a szomszéd, de hát éppen az ilyen gyümölcsültetvényeken jellemző ez, hogy egymás mellett lévő kertekben, hát igenis átkerül a permetszer nyilvánvaló, tehát ezt nem lehet megakadályozni, és uh, itt uh, ön ezt sem mondhatom a hagyományos gazdának, hogy nem adhatja el a termékeit, hiszen ezeket a gazdákat tönkretennénk ezek után. Most ezért aztán azt mondtuk, hogy először az Európai Bizottság vizsgálatát várjuk meg, hogy honnan jön ez, hogy mi... És uh, igenis elhangzott, nem akarjuk tönkretenni az egész gazdaságot egyetlen lépéssel, aztán megállapodunk ebben, megvárjuk a végét, amíg van egy ilyen jelentés, de még egyszer kimondom őszintén is nyíltan, tehát valamilyen szabálynak lennie kell a végén, vagy távolság, vagy biztosítás, vagy valami kell, hogy legyen. Ezt utána meg, majd meg tudjuk beszélni, de ezt meg kell oldani. A mi javaslatunk persze az is, hogy ezért aztán eh, a tanács eh, javaslatának nem örülök, hogy mindenki csinálja úgy, ahogy akarja, tehát hogy minden tagállam a saját szabályait alkossa meg. Én ehhez másképp állok hozzá, és eh, a parlamenti kollégáknak azt nem javaslom, hogy azt mondjuk, hogy mindenki úgy csinálja, hogy akarja. Egy harmonizált szabványokkal dolgozó és versenyszabályokkal dolgozó Európára van szükség, de nem tudjuk kikerülni azt, hogy ez a három ország, amely ezzel rendelkezik most, azok mindig leszavazzák valami mást akarunk. Ezért a mi javaslatunk az, hogy majd meglátjuk de hogy ne, ne több ország csinálja ezt legalább, hogy az a bizonyos három állam a jelentés végéig a status quo-hoz ragaszkodjon, és utána egy egységes európai megoldáson dolgozunk. Ez a helyzet, ez a realitása. A tanács abszolút 50-50-t akar. Hogyha nem sikerül ezt a szabályt megoldani, akkor az egész csomag nem fog sikerülni, és a parlamentben is nagyon különböző vélemények vannak az egyes frakciókon belül is nagy különbségek vannak, vagyis egy jobb adathalmazra van szükség, és utána konkrétan kell megvizsgálni az egyes kérdéseket, és hatásosabban hozzáállni. De még egyszer mondom, ha van probléma, a nem megfelelő alkalmazással, és ami árt mondjuk a miogazdának, akkor a tagállamokhoz kell fordulni, nekik kell lépniük. Nem lehet e, olyan szereket megengedni, amelyek száz métereken keresztül repülnek, vagy kilométereken keresztül, hát, és mondjuk adott esetben gyógynövényekben is nyomokat hagy. Mindig is azt mondtam már az elején a viták során, a növényvédőszerek szennyeződése, ez nem az ökológiai gazdálkodás problémája. Nem lehet mindent ráverni az ökológiai gazdálkodásra, hogy csináljatok valamit. A vége, a ökológiai gazdálkodás csak lapföldön lehetne, máshol nem, mert nagy területekre van szükség intenzív területeken, mint nálunk, vagy dél már nem is lehetne ezt csinálni. Ezért mindenkinek az érdekeit figyelembe kell venni. A békés egymás mellett élés a különböző termelési kultúrák esetében is kell, hogy működjön. Erre kell törekedni. Remélem, hogy a vita folyamatot nyitva tartjuk, és a frakciók is részt vesznek ebben, és keressenek meg, árnyék előadói ülések is vannak tehát mindenféle kompromisszumot ki tudunk dolgozni, és elő tudunk készíteni ez az árnyék előadóval. Nem mindig értünk egyet, de hát időnként valahogy dönteni kell. Köszönöm szépen, kolléga. Más nem két szót ebben a témában. A jelentéstevő is elmondta lezárásképpen az összefoglalóját. Reméljük, hogy a háromoldalú tárgyalásokat még az eh, jelenlegi soros elnökség alatt be tudjuk fejezni. Sok sikert kívánunk a tárgyalásokhoz. Következő eh, napirendi pontunk az integrált mezőgazdasági statisztikák. Itt van a körünkben a, az Európai Statisztikai ügyekben illetékes bizottsági képviselő. ...1966-ig visszamenőleg gyűjtenek adatokat a gazdaságokról a mezőgazdaságon belül, és körülbelül tíz évenként készítenek kiterjedt összefoglalókat, meg számlálásokat, nem csak a gazdaságok méretéről, hanem más különböző aspektusokról is, például arról is, hogy mezőgazdaságon kívül még milyen tevékenységet végeznek a gazdálkodók. Ez a rendszer alkotta az európai gazdálkodói statisztika gerincét. A bizottság most szeretné kicsi rugalmasabbá tenni ezt a rendszert, és meg akarja reformálni. Krisztin Vircnek adom meg most a szót, tehát aki a bizottság képviselőjeként be tudja mutatni ezt az igen nehéz és bonyolult témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Krisztina Wörz vagyok, az ágazat és regionális statisztikákkal foglalkozó osztálynál dolgozom, illetve az Eurostatban a mezőgazdaság és halászati adatgyűjtéssel foglalkozom, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a bizottság ezzel kapcsolatos keret szabályozását be tudom önöknek most mutatni. Ahogy mondta elnök úr, már 60 éve gyűjt az Eurostat, az Európai Uniós tagállamokban adatokat, és széles körű európai mezőgazdasági statisztikákat készített, a bizonyítékokon alapuló politika alakítás támogatójaként az églet, éghajlattal kapcsolatos intézkedések és más európai politikák is a megbízható és összehasonlítható európai statisztikákon kell, hogy alapuljanak. De ezeket a statisztikákat hozzá kell igazítani a változó valósághoz is, annak érdekében, hogy hasznosak legyenek, nem csak azért, mert a mezőgazdaság és az éghajlat változik, hanem azért, mert a statisztika készítés módszerei is változnak. Jelenleg a mezőgazdasági statisztikákat egy igen tarka jogi keret alapján készítjük el, ugyanis kilenc különböző jogszabály szabályozza a statisztikai adatok gyűjtését, ugyanakkor egyre több adatra van szükségünk a kap számára és más politikai területek számára is, a forrásaink, pénzügyi támogatottságunk meg egyre csökken. Tehát a strukturális statisztikáknak a jogi alapja azt le teszi lehetővé, hogy tíz éves intervallumokonként végezzünk gazdaságszámlálást. Az utolsó periódus 2016-ban ért véget de egyébként négy évenként vannak köztös, köztes mintavételi időszakok is. Tehát a, az, a jogi alap igen töredezett, és a kö, legközelebbi mezőgazdasági ö, adatgyűjtésre vonatkozólag már nincsenek is rendelkezések, és ezért indítottuk el ezt a nagyon fontos programot, amely az Európai Mezőgazdasági Statisztikák 2020 utáni helyzetét szeretné szabályozni, az új adatok igényeinek figyelembevételével és minél kevesebb adminisztratív teher gazdálkodásokra ter, gazdálkodókra terhelésével. Két lépcsős megközelítést használunk, két keretet készítünk, az egyik biztosítja azt, hogy legyenek strukturális adatok az egyéni, tehát az egyes gazdá, gazdaságok szintjén, a második keret pedig az egyéb elemeket fogja vizsgálni. 2013 óta dolgozunk az első keret jogszabályon, az integrált mezőgazdasági üzem statisztikák keretén. Ezt fogom önöknek ma bemutatni. Hadd magyarázzam meg nagyon röviden, hogy ez a, az IFS, tehát az integrált mezőgazdasági statisztika keret, hogy működik. Strukturális statisztikákat készít tehát gazdá, gazdaság szinten, a szociális, gazdasági és környezeti dimenziókról. Például értékelni tudjuk ezeknek az adatoknak az alapján a politikai döntések hatását, és ki tudjuk elemezni, hogy a gazda, gazdaságok mérete, vagy típusa, vagy akár a gazdálkodó életkora figyelembevételével, hogy hatnak ezek a politikai döntések az egyes gazdaságokra. A második keret jogszabály ami egy kicsit később készül majd le el, az éves statisztikák készítését szabályozza majd az állattenyésztés területén, a vetőmag, a tárgy, trágya használat területén, illetve a feldolgozó tevékenységekre is ki fog terjedni, például a vágóhidak és a tejüzemek tevékenységére a gazdaságokon belül. És ebben a statisztikában, ezen a statisztikán belül majd lesz egy külön terület, amely a biogazdálkodást, mint nagyon fontos politikai területet külön fogja kezelni. Mi is a, mi, hogy lesz ki a struktúrája majd ennek a statisztikának? Egy, lesz egy olyan lényeges adatbázis, az alapvető adatok köre, amelyeket minden gazdálkodótól begyűjtünk, a földterület mérete, az állatállomány mennyisége, illetve a döntés hozó gazdaságot igazgató személy kiléte lesz ez a három adat, amely minden megfigyelt gazdák, a gazdaságtól velez gyűjtve. Ezt szabályozza, tehát ezeket az alapvető információkat szabályozza az első jogszabályi keret. Ezeket aztán különböző modulokkal lehet majd kiegészíteni, például azokról a struktúrákról, amelyek így félidős kilátással rendelkeznek, például az állatok elhelyezése, vagy a szőlők elhelyezkedéséről, az igazgatási gyakorlatokról, az adott gazdaságban dolgozó alkalmazottak számáról, illetve különböző kül környezeti aspektusokról, talajkezelés, trágyakezelés, öntözés, vidékfejlesztési feladatok. És a modulokat csak nem minden gazdaságtól gyűjtjük be, hanem csak egy al szekcióból, és nem is feltétlenül ugyanazoktól mindig. Tehát ez is csökkenti majd a korábbiakhoz képest a gazdálkodók adminisztratív terheit. Jogi keret úgy fog kinézni, hogy a modulok témái, illetve a részletei, azok majd a keret, irá, keret szabályozásban jelennek be. A jelennek meg, az a modulok speciális jellemzőit pedig majd a végrehajtási rendelkezésekbe határozzuk meg, és így sokkal könnyebben, rugalmasabban tudjuk alakítani ezeket a speciális követelményeket az adott jogszabályi változásokhoz, illetve más statisztikai követelményekhez. A rendelet egy adhok adatgyűjtési lehetőséget is ad majd. A bizottság azért szeretné ezt a lehetőséget megteremteni, hogyha olyan politikai kérdések merülnek fel, amelyeket még most nem látunk előre, hanem majd csak az új kapon belül az adat az agyűjtési keretszabály megállapítása után merülnek föl, akkor erre le, legyen lehetőség végrehajtási aktusokon keresztül. A végrehajtási és delegált aktusokon keresztül tudjuk a rugalmasságot biztosítani. Egyébként a rugalmasság a véleményünk szerint a kult szó, mert a technológia, állandóan változik, a digitalizáció állandóan hangsúlyosabb szerepet kap, és hogyha most szeretnénk pontosan leírni és meghatározni, hogy majd a jövőben milyen adatgyűjtési és adatvédelmi módszereket szeretnénk használni, mit tudom én, 2026-ig, az nem lenne jó. Tehát szeretnénk, hogyha a jövőbeni igényekhez minél rugalmasabban tudnánk alkalmazkodni. Ez a mezőgazdasági statisztikákról szóló keret jogszabály tehát 2026 után lesz érvényes, és az alapszabályokat már, az alapadatokat 2020-tól lehet gyűjteni a részletesebb modulokat, modulokat pedig majd 2026-tól. Az adminisztratív terhek csökkenni fognak, és néhány tagállamban a korábban a, a gaz, gazdaságok korábban vizsgált száma csökkenni fog, például Román, Romániában és Máltán felére fog csökkenni. 2020 után 3,5 millió lesz azoknak a gazda, gazdaságoknak a száma, amelyeket nem lesz majd szükség megfigyelni az új megközelítésnek köszönhetően viszont lehetőség lesz arra, hogy Európai Uniós szinten összehasonlítható adatokat gyűjtsünk, de ehhez az kell, hogy már 2018-ra jóvá hagyjuk, elfogadjuk ezeket a jogszabályokat, hogy a tagállamok aztán még az átültetés igen nehéz munkáját is el tudják végezni. A korábbi helyzettel összehasonlítva a rendelet azt is biztosítani fogja, hogy egy korábbi ponton e, elérhetők lesznek az adatok, és emiatt sokkal korábban alkalmazni tudjuk majd ezeket a politikai döntéseknél. Köszönöm szépen. Takula. Takula úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak ezt az ismertetőt a javaslat bemutatását. És a Federl és a e, liberális frakció nevében szeretnék néhány gondolatot ehhez hozzáfűzni. Az integrált mezőgazdasági üzem statisztikák valamennyiünk számára fontosak, mert képet adnak az aktuális helyzetről, illetve a potenciális problémákra felhívják a figyelmünket. Jó iránymutatással szolgálnak a javasolt szakpolitikai változtatásoknak az elemzéséhez a mezőgazdaság, illetve a gazdálkodók vonatkozásában. Fontos, hogy a mezőgazdasági ágazat történéseiről átfogó információkkal rendelkezzünk, illetve a kutatók az új technikák, az újítás céljaira is hasznosíthatják ezeket az információkat a szabályok módosítását úgy tudjuk egyeztetni, hogy harmonizált statisztikákra támaszkodunk uniós szinten. 1966-ig nyúlnak vissza ennek a gyökerei. A mezőgazdasági felmérés 2020-ban megismétli majd az akkori eljárást, és a gazdaság felmérés azt igényli, hogy minél előbb kialakuljon a rendszer. Ami a Federlét, illetve az ALDE részvételét illeti, néhány vezérelvre, irányelvre szeretném felhívni a figyelmet ebben az ügyben. Kerüljük el a túlzott terheket az adatszolgáltatás terén a gazdálkodók szempontjából. Aztán a változó keretfeltételeket is figyelembe kell venni a gazdasági adatok gyűjtésekor. A statisztikai adatok gyűjtése lehetőleg költséghatékonyabb legyen. Egyre értékesebb és szükségesebb is a statisztikák összegyűjtése a tervezés, illetve a napi munka szempontjából is ebben az ágazatban. Például a mezőgazdasági piacsal foglalkozó Task Force fel is hívja erre a jelentésemben a figyelmet. A liberális frakció szeretne konstruktívan mindent megtenni az új szabályok életbeléptetéséért. Még a mezőgazdasági felmérés kezdete előtt, és szeretnénk, hogyha a gazdák életét minél kevésbé nehezítenénk ezzel a lehető leghasznosabbak legyenek a statisztikai adatok a lehető legszélesebb kör számára. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Csak egy néhány sort olvasnék be, amit eh, Ramon Luis Cassel adott át, hogy elmondjam, ő az előadója a mi frakcióknak, sajnos már nem tud itt lenni. Ő azt mondja, hogy az Európai Bizottság javaslata az integrált megközelítést, illetően a statisztikai rendszerek kapcsán a mezőgazdasági üzemeknél azt célozza, hogy egy koherens, rugalmas és hálózatot kötött rendszert kíván létrehozni. Itt javítani kell a statisztikák felvételét, és rendszeresebbé kéne tenni. Ebben az esetben az első forumról beszélünk, aztán egyébként pedig az agrárstatisztikai rendszerek egyszerűsítése a cél jobb adatminőséget kell elérni, és hatékony információszolgáltatást kell elérni, miközben a bürokráciát is csökkenteni. Tudjuk ezt összességében pozitívan kell értelmezni. Ezen túlmenően az új technológiák az adatkezelést egyszerűsítik, és a munkát összességében ez mindenképpen pozitív hatást gyakorol majd az, az adatcserére is a tagállamok és a központi adatszolgáltatás között. Köszönöm szépen. Pan poseł Karti. Thank you, Chair. Um, I look forward to working with the Rapporteur and the other shadows um, on this. Köszönöm, elnök úr. Az előadóval és az árnyék előadókkal örömmel működök majd együtt, és azt gondolom, hogy elfogadott elv, hogy a szakpolitika alakításában, a döntésekben, a statisztikáknak nagyon fontos szerepük van. És hogy hosszú távon az a trend, hogy megéri statisztikákat gyűjteni. Az átláthatóság szempontja is fontos az európai polgárok szempontjából, és 40% az EU forrásainak mezőgazdasági területen hasznosult, tehát különböző konstrukciókban az árnyék előadókkal a következő időszakra előre tekintve azt kellene meg megvizsgálni, hogy a statisztikák mire hasznosíthatók, hiszen a lényeg, hogy a gyűjtés után mire használjuk őket. Átfogó információkhoz szeretnénk jutni a tekintetben, hogy a kaprendszer miért ennyire aránytalan, egyenlőtlen 50 év elteltével is és a mellékletben foglalt eh, információk nagyon átfogóak, de hiányzó információkra is felhívhatják az árnyék előadók a figyelmet. Például a gazdálkodással foglalkozók életkor szerinti megoszlása, ki hogyan kezdi el a gazdálkodást, és így tovább földterület típusok. Itt most a eh, hegyvidéki földekre gondolok például a kettes pillér és a különböző intézkedések, pályázati lehetőségek jövőjét is befolyásolhatja ez. Valamint a gazdálkodók kiöregedésének a problémáját is segítheti, úgy, mint a férfiak és nők közötti egyenlőséget a statisztikák vizsgálata. A tagállami adatszolgáltatásra szigorú korlátok, idő határok vonatkoznak, ugyanakkor az Európai Bizottságot nem kötik ennyire szigorú határidők, és a jelentések tagállami szinten készülnek. És az Európai Bizottságra nem hárulnak olyan terhek, hogy például az összegyűjtés, összeállítás után tegye elérhetővé mindenki számára ezeket a dokumentumokat. Érdemes ezt is megvizsgálni. Szívesen meghallgatnám a nézeteiket a tekintetben, hogy érdemes-e statisztikát gyűjteni különböző kérdésekről. Egyesek szerint egy központi probléma a mezőgazdaságban az, hogy a gazdák eh, milyen szerepet töltenek be az élelmiszer eh, szállítási láncban, és hogy milyen körülmények között tudnak működni, termelni. Várom az egyeztetéseket az árnyék előadókkal, és szeretnénk a kitűzött céloknak megfelelni, vagyis, hogy ne legyen öncélú bürokratikus teher ebből a kezdeményezésből, ugyanakkor legyen hatékonyabb a statisztikai adatok gyűjtés felhasználása. Köszönöm, elnök úr. Úgy látom, hogy más nem kér szót, nem kíván hozzászólni. a bizottság képviseletében Bérc asszonyt kérem ismét, hogy a lehető legrövidebben válaszoljon az elhangzottakra. Thank you for this first feedback on uh, on our proposal, we will be... Köszönöm szépen a visszajelzéseket a javaslatunkkal kapcsolatban. Nos, olyan javaslatot terjesztettünk elő, ami szerintünk méri észszerű módon mindazt, amit lehet mérni és érdemes mérni a gazdák körül és a gazdálkodással kapcsolatban. Tehát gondosan mérlegeltük, hogy mi tartozzék a gyűjtendő információk körébe. Ha még több adatot gyűjtenénk, erről szívesen egyeztetek a szakbizottságokkal, de legyünk körültekintőek, figyeljünk oda, hogy az adatgyűjtés legyen hatékony és végrehajtható. Kerüljük el azt a helyzetet, hogy a gazdák túlterhetnek érzik magukat, és inkább nem adnak meg adatokat, nem válaszolnak. Az egyik utolsó elem például, amit említett, hogy az Európai Bizottság tegye közzé a gyűjtött adatokat. Ezt mindig a lehető legrövidebb határidővel szoktuk tenni, amint megvannak a jó minőségű adataink a tagállamoktól. De, mint említettem, szívesen egyeztetek ez ügyben a következő hetekben, hónapokban. Wrócimy do dyskusji i prezentacji projektu sprawozdania. Elnök, köszönöm szépen. Visszatérünk majd erre május 29-én és 30-án. Ezzel lezárom a napi rendi pontok közül ezt a pontot. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének és a tagoknak is, hogy részt vettek a vitában. A tízes napi rendi pont az agrikoordinátorok ajánlásainak az elfogadása következik. Ezek azok a döntések, amelyeket megkaptak e-mailben. Délelőtt hoztuk koordinátori körben ezeket a döntéseket, és ellenvetés hiányában elfogadottnak veszem őket. Nos, ami az egyebek napi rendi pontot illeti, nincsenek egyebek. A május másodikán és harmadikán lesz a következő mezőgazdasági szakbizottsági ülésünk. És ezzel a mai ülés végére értünk. Köszönöm szépen a figyelmüket, a részvételt, mindenkinek boldog húsvétot kívánok, köszönöm a tolmácsoknak és a munkát. És ahogy említettem, boldog húsvétot, és találkozunk a húsvéti szünet után.